Ladies and gentlemen, can I, before we just start the meeting... Uraim, kérem, foglaljanak helyet, hadd kezdjük el az ülést. E, tájékoztatnám önöket, hogy ma Rike úr születésnapja van. Boldog születésnapot, Rike úr! Okay, colleague. Kollégák! Először a formalitásokra szeretnék sort keríteni. Emlékeztetem önöket, hogy erre az ülésre egy külön a napirend tervezet készült, hiszen ez egy együttes bizottsági ülés az ITRE-vel látják, hogy itt van a napirend tervezet, formálisan el kell, hogy fogadjuk. Köszönöm szépen, bevezetésképpen emlékeztetném Önöket, hogy az Európai Hálózat finanszírozási eszközzel kapcsolatos jelentést együttesen vezetik fel a, az előadók, ez az 51-es cikk alapján történik, az előadók egyetlen és egyetértésben kialakított tervezettel jöttek ide. a TRAN bizottságnak a feladata, hogy a házigazda szerepét betöltse, a következő alkalommal, majd a módosítók tárgyalásakor november 15-én Sartoris asszony lesz a háziasszony, ezzel van a körvonalazni, hogy honnan jövünk és hová tartunk. Még mielőtt az előadóknak megadom a szót, megkérdezem Szartős asszonyt, társelnökünket, hogy van-e hozzáfűzni valója. Köszönöm. Csak szerettem volna hangot adni annak, hogy mennyire meg vagyok elégedve az eddigi munkával. Nagyon tudatosan jártunk el, és azt hiszem annak is tudatában vagyunk, hogy politikai szempontból milyen nehéz időket élünk. Három jelentéstevőnk van, három különböző országból, három frakcióból, és mégis egy ilyen fontos témában sikerül együttműködni. Tényleg gratulálunk, gratulálok az összes kollégának, és hát magunknak is gratulálok, hogy ilyen remekül meg tudjuk szervezni ezt az együttesülést. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen akkor jó házigazdaként megadjuk a szót vendégeinknek, az ITRE, ITRE részéről Valján asszonynak meg is adom a szót. Elnökök, elnök úr és elnök asszony, köszönöm a szót, felvezetjük a jelentésünket kollégáimmal együttesen. Egyébként szeretném megköszönni kollégáimnak ezt a kiváló együttműködést, ami az utolsó kilenc hónap alatt kialakult. A cikk, a, az 51-es cikk, mint látjuk, tud sikeres lenni. Valóban működik. Az ITRE előadójaként általában Eh, beszélek az energia és telekom szektorok finanszírozásáról. Tudják, hogy Európának szüksége van nagy kezdeményezésekre ahhoz, hogy újra életet leheljünk a gazdaságba, Ilyen értelemben üdvözlöm az Európai hálózat finanszírozási Eszközt. A jelentés elkészítése során az volt a cél, hogy ezeket a célokat a leghatékonyabban érjük el. Prioritásokat akartunk felállítani, hogy mi a legfontosabb szükségletek Európa átstruktúrálásával kapcsolatban. tulajdonképpen régóta az európai eh, állami szektor eh, támogatása valójában a közlekedési szektorra összpontosult a TNT révén. Ezeket hagyományosan eh, állami eszközökből finanszírozták. Az energia és a telekom területén azonban első alkalommal fordul elő, hogy ilyen erős központi stratégia ki E, alakult. Itt e, alapvetően fontos az állami finanszírozás kérdése. Ennél fogva nagyon körültekintően felelősséggel kell eljárnunk, hogy ez az ágazat elkerülje a piaci torzulásokat, és e, megfelelő módon kihasználhassuk a bizony kevés forrást, ami rendelkezésre áll a beruházási szükséglet energiaterületen 1 trillió eurót tesz ki, hogyha modernizálni akarjuk az európai infrastruktúrát. A bizottság úgy számolta, hogy 220 milliárd eurót sem állami, sem magán eszközből nem állítanak rendelkezésre. A 20 milliárd euró, ami a a házafinanszírozási eszköz segítségével rendelkezésre áll. Nos, itt nincs más választásunk, mint az, hogy kombinálnunk kell a rendelkezésre álló eszközök hatásait. Mobilizálnunk kell a magánfinanszírozást is. Tehát nem csupán állami támogatásra számíthatunk. Javasoljuk, hogy a, az európai összekapcsolási eszköznek a 80%-át különféle 80%-át pénzügyi eszközökkel állítsuk elő. Lehet, hogy nem sikerül a magán beruházásokat biztosítani, lehetséges, hogy adományokat, támogatásokat rendelkezésre bocsátanak különféle tanulmányokra, vagy nem kereskedelmi jellegű kezdeményezésekre, de a piaci integráció, a, a utánpótlás biztosítása továbbra is megoldandó. Úgy gondoljuk, hogy először is a, a keresletet kell felébresztenünk a széles sáv iránt, Európában a digitális szolgáltatás infrastruktúráit ki kell alakítani, a horizontális prioritásokat is meg kell fogalmaznunk. A széles sávot azonban csak pénzügyi eszközökkel lehet finanszírozni. A telekom és az energia területén biztosítanunk kell, hogy a piac a folyamatok közepén marad, nehogy ellensúlyt ö, ö, alakítson ki a politika. Számunkra most az a fontos, hogy meg kell győznünk a tanácsot, hogy a már bejelentett 50 milliárd összeget továbbra is biztosítsák az európai összekapcsolási eszköz nagyon fontos. A tanácssal és a, a bizottsággal folytatott tárgyalások során a parlament úgy döntött, hogy nem e, lépünk be az együtt döntésbe, még mielőtt a tárgyalások e, véget nem érnek e, nem felejthetjük el, hogy ez a költségvetés radikálisan zsugorodhat úgy gondolom, hogy a következő hétek, hetek során fontos eszmecsere alakul ki. Itt határozható meg, hogy mi a legfontosabb prioritás az energiában és a telekomban. Az Európai Hálózat finanszírozási költségvetésért harcolnunk kell, de egyéb célokért is harcolnunk kell mindenképpen drasztikus politikai választások előtt állunk, meg kell néznünk, hogy mit akarunk finanszírozni. Az energiaszektorban lehet, hogy a három externális témára kell fordítani, például a piaci integrációra, vagy energia továbbításra. A Telekomnál lehet, hogy azt kell döntenünk, hogy a, a széles sávot vajon egyáltalán finanszírozunk-e a jelentésünkben kritériumokat fogalmaztuk meg, de ez, erről majd kollégáim fognak bővebben beszélni. Lehetséges, hogy kemény a választás, de az Európai Parlamentnek az a felelőssége, hogy politikai prioritásokat határozzanak, határozzon meg, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk kihasználni a forrásokat. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Akkor Riké úrral kezdjem a a, illetve folytatom a sort kizárólag azért, mert a szű születésnapján vagyunk. Megadom a szót. Monsieur, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönet mondani két társi jelentés tevőmnek, két erős női személyiséggel van dolgom, de engem velem nagyon jól bántak. Köszönet az árnyékjelentéstevőknek, és hát a bizottságnak is, akik, akikkel együtt működtünk. Néhány általános jellegű megjegyzés, észrevétel. Először talán azt mondanám el, hogy, hogy teljes mértékben támogatni tudjuk ezt a bizottsági döntést. Nincs olyan szándékunk, hogy ezt megváltoztassuk. Ezt a jelentésben nem tesszük, sőt, támogattuk ezt minden télen. Lenne néhány bevezető megjegyzésem. A európai hálózat finanszírozási eszköz a legjobb európai eszköz, ez nagyon jót tesz a munkahelyteremtésnek, az ipar támogatásának, az infrastruktúra az infrastruktúra fejlesztésének, illetve a belső piac kialakításának és a versenyképesség fokozásának. Az európai integrációt is nagyon elősegíti, hiszen ha megfelelő infrastruktúrát teremtjük meg Európában telekommunikációs és, és közlekedési szinten, akkor mi azt érjük el, hogy egyetlen régió sem se maradjon ki az európai vérkeringésből. Ez egy pénzügyi eszköz alapvetően. Ezt ne felejtsük el. És arra kérem a kollégákat, hogy figyeljenek erre oda. Hatékonynak kell lenni ennek az eszköznek, egyszerűnek, érthetőnek, és nagyon fontos az is, hogy az ezt finansz, az, ennek a finanszírozásra szolgáló alapokat egyszerűen és hatékonyan fel lehessen használni. Tehát hatékonyság a kulcs szó. Említette a kollégám, hogy 50 milliárd euróról van szó. Ez azt jelenti, hogy a több éves pénzügyi keretet nem módosították. A parlamentnek tehát itt az a, az a tárgyalási elve, hogy amíg mindennel kapcsolatban nem egyeztetünk, amíg, nincs, amíg, amíg nem tárgyaltunk mindenről, addig semmiről sem tárgyaltunk. Mi lenne még egy általános jellegű észrevételem, bár ez mégis inkább a közlekedéshez kapcsolódik. Elasszonyjal megegyeztünk abban, hogy az egyes számú függelék melléklettel nem fogunk foglalkozni a jelentésben. Tehát a törzs hálózattal fogunk foglalkozni. Ennek a jelenlegi meghatározását kell alkalmazni, nagyon szigorúan kell alkalmazni a különböző kritériumokat. Az ember nyilván ki van téve egyfajta kísértésnek, hogy ezt a mellékletet a saját érdeke, illetve hazája érdekei szerint egy kicsit kibővítse. Nézzük a Telekom ágazatot. Jó lenne, hogyha az, a 2000, az Európa 2020-as stratégiával egy kicsit jobban összhangba tudnánk terelni ezt a, ezt a jelentést, ezt az eszközt. Nagyon fontos, tehát az intelligens növekedés, az, a tiszta közlekedés, az intermodalitás is fontos, új technológiák használata, és nagyon fontos, hogy társadalmi szempontból se legyünk kirekesztőek. Azok számára is, el, is hozzáférhető legyen a rendszer, akik távoli településeken élnek. Tehát a 2020-as stratégia elveit nekünk is figyelembe kell venni, illetve meg kell nézni azt, hogy pontosan milyen finanszírozási rátával fogunk dolgozni, ez különösen igaz a közlekedési projektekre, illetve hát a szűk keresztmetszeteket meg kell megpróbálni újraépíteni, a határon átnyúló kapcsolódási pontokat kell fejleszteni Európa szerte. Kezdetben úgy véltük, hogy ez egy nehéz téma, az igazi hatékony integrációt kell támogatnunk, főleg Európa keleti részén, itt nagyon sok a megoldata a helyzet, projekteket kell erre a célra kidolgozni, megfelelő finanszírozást párosítani ehhez. Európát integrálni kell Európa többi részével, és hát vannak olyan országok is környékünkön, amelyek szomszédos országok, de nem tagjai az Európai Uniónak, ezekkel is ki kell alakítani a, a közlekedési kapcsolatokat. A kohéziós alap foglalkozott hasonló kérdések, illetve foglalkozik jelenleg is, és nagyon nehéz a kohéziós országoknak újra gondolni, vagy átgondolni azt, hogy pontosan mire képes egy tagállam. Minden egyes tagállamra testre szabott program készül, a nemzeti konzultációktól függően, függetlenül szükség van regionális, illetve városi, tehát lokális szintű konzultációra is. És kiemeljük azt, hogy szinergiákat kell kialakítani a közlekedés, az energia és a telekommunikáció között, ahol ez lehetséges. A finanszírozást tehát úgy kell kialakítani, hogy ezt a szinergia, ezeket a szinergiákat um, fokozza. Nos, nagyon nagy fegyelemre lenne szükségünk, hiszen jelenleg finanszírozási szempontból nem könnyű a helyzet. A növekedést kell elérni, ugyanakkor miután nincs egyenek, nincsenek egyensúlyban ö, számláink, ezért meg kell próbálni ezt az új eszközt előnyünkre fordítani. Meg kell nézni azt, hogy európai szakpolitikákban Hogyan lehet helyet találni ennek az eszköznek? A növekedésre kell koncentrálnunk, illetve az európai hozzáadott értékre. Ugyanakkor ugyanakkor méltányosan kell járnunk, tehát mérlegelni kell mindig, hogy, pontos, hogy pontosan melyik projekteknek ítélünk oda finanszírozás. Van egy kis különbség a közlekedés, illetve az energia és telekommunikáció között a projektek felhasználásával kapcsolatban. Hiszen valószínűleg a közlekedési ágazat több támogatást igényel majd. A piac ezt nem mindig tudja elviselni, ott van például a tömegközlekedési infrastruktúra, tehát külső segítségre van szükség. Nyitva, tartott, nyitva tartjuk azt a lehetőséget, hogy a két finanszírozási típust szükség esetén kombináljuk, vagy akár egy saját pénzügyi eszközt is kidolgozhatunk. Még egy dolog, hatékonyság. Minden projekt esetében optimalizálni kell a finanszírozást, hogy minél hamarabb működőképesek legyenek a projektek. Lehetőség szerint az előre, megszabott időn belül. Sokat kérünk, tehát tudom, hogy Európának fontos szakpolitikáról van szó, és a jövőben is fontos lesz ez. Ajala Asszony, Igazából egy óránk van, Ajala Szender viszont jelentéstevő, tehát szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is megköszönöm két kollégámnak a kiváló együttműködést, de hálás vagyok a bizottságnak is, sokat segített nekünk, természetesen a titkárságnak is, titkárságnak is jár a köszönet. Szágár úrnak is megköszönöm a, a régiók bizottságától, hogy annyit segített nekünk az árnyékjelentéstevőkkel, és nagyon jó volt az együttműködés az árnyékelejtestevők mindig nagyon konstruktívan álltak hozzá ez a kérdéshez. Alapvetően politikai jellegű gyakorlat volt ez, vagy feladat volt ez, figyelembe vettük a pénzügyi keretet, és hát láttuk, hogy a parlament megadta a zöld utat, a fejlődés, a fejlesztés, a több Európa és a munkahely teremtés érdekében. Ugyanakkor a Európai Parlament transzakbizottsága már régóta egyfajta frusztrációval küzd, már régóta próbáltuk fejleszteni ezt a hálózatot a transeurópai hálózatok formájában. Ez európai dimenziót, illetve határokon átnyúló dimenziót adna, de a tanács segítségével megpróbáljuk ezt a két dolgot kombinálni. Ez alapvetően egyfajta korlát, nincs több pénz ilyen célokra, tehát a rendelkezésünk, rendelkezésre álló pénzeszközökkel eh, ezt tudjuk elérni, ugye van egy egyes számú melléklet, ez lenne a feladat, van néhány kivétel az városi mobilitás, a hozzáférhetőség és a szinergiák kialakítása a három ágazatból kettőben, illetve óvatosan ugyan, de megnyitnánk az ajtót az új finanszírozási eszközök felé, hogyha nincs megfelelő költségvetés, akkor a szakbizottságunk korlátozni fogja a különböző projekteket. Első, az első javaslatban nem nyúltunk hozzá az első melléklethez. Ez is azt mutatja, hogy ha nincs elég pénz több európai infrastruktúrára, vagy intelligens infrastruktúrára, vagy hatékonyabb rendszerek kialakítására, vagy pénzügyileg hihetőbb rendszerek kialakítására, akkor ehhez a listához ragaszkodunk, mint minimum szint. Az hiszem, hogy javaslatunk igen nagyra törő, de nyilván azt is látták a kollégák, hogy van egy-két dolog, amiről elfeledkeztünk nyilvánvaló módon a mellékletben próbáltuk a, azt a módszertant tartani, amit a kollégákkal kialakítottunk a tanácskozás elején. Ez nagyon jó módszernek bizonyult, egy kicsit kellett csak korrigálni. És ahhoz tartottuk magunkat, hogy elégséges, megfelelő költségvetést kell párosítani ezzel, ehhez a projekthez. A tanácssal folytatjuk a tárgyalásokat, és ami a pénzügyi keretet illeti, Rikéve, Rike úrral tartjuk magunkat a korlátokhoz, hogyha nincs pénz, akkor akkor neki Európát föl kell adni. Nem szabad, hogy nevetségesé váljon ez a projekt. Ennyit erről egészen radikálisan áll hozzá, tehát a parlament ehhez a kérdéshez. Kérem, ne csodálkozzanak, hogyha ezt a politikai üzenetet küldjük, tehát korlátozni próbálunk, de ilyen módon próbálunk észszerűen eljárni. A kedves kollégák persze éltek javaslatokkal, ott van a 27-es és a 72-es módosítás például. Ez jó alap lehet még a jövőbeli munka szempontjából. Egyébként pedig a bizottság már nyitottnak bizonyult arra, hogy egy kicsit bővebben szabjuk meg a transeurópai hálózatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Piper urat kérem meg a Regi bizottságtól, hogy szóljon hozzá. Utána Zaga úr. Három percet kap minden úriember, különben éjfélig itt ülünk, és a tolmácsok meg nem. On the Regi Committee. Tehát Piper úr a Regi Bizottságtól. Köszönöm szépen, elnök úr! Most nem szeretnék a tartalmi kérdésekhez hozzászólni, hiszen többszörösen hallottuk a tartalmat, de egy pontra utalnék mégis. A Regi Bizottság már egy lépéssel előbbre jutott, és pedig a kohéziós pénzekért vagyunk felelősek, ez pedig azt a 10 milliárdot is jelenti, amelyet a kohéziós alap bocsát rendelkezésre. Itt már egy lépést meg is tettünk, amikor itt az általános strukturális alapokról szóló rendeletről kompromisszumot alakítottunk ki, azonban a verseny eljárás a Connecting Europe esetében azonban mégiscsak kérdéses. Most nagyon óvatosan fejezem ki magam, szerintem a dolog eredményét így foglalhatjuk a legjobban össze. Ezzel a kompromisszummal pedig már most az a helyzet, hogy trilógus folytatunk a tanácsal és a bizottsággal. Alapjában véve itt most határozhatunk, de van egy eljárás, amely már úton van, és legalábbis uh, itt a TRAN bizottságban a többség szerintem pedig nem, az, e, nem ezt kívánná. Most azt kérném, hogy próbáljuk ezt a két álláspontot összevonni hogy a regi bizottságban megkapjuk az önök bizottságától annak a lehetőségét, hogy igazságosan osszuk el a pénzeket, viszont akkor mi is megtesszük azt a szívességet, hogy a kohéziós részben is legyen meg a versenyeljárás. És az összes érintettel azon fáradozunk, hogy kompromisszumot érjünk el az eljárás tekintetében is tehát hogy ne legyenek előzetes döntések a trilógus során. Mindenképpen azt szeretnénk figyelembe venni, amit itt a két illetékes bizottság javasol, azonban a regi bizottság is részt vállal. A módosítókat holnapig kell benyújtani, és a regi bizottság véleményében pedig minden érintette kompromisszumot szeretnénk elérni. Reméljük, hogy ez jól sikerül majd. De mindenképpen szerettem volna ezen a helyen utalni erre a problematikára. Köszönöm szépen. Zaga úr a régió bizottságától. Három perc. Köszönöm szépen. Szlovéniából jövök. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy itt elmondhatom a régiók bizottsága milyen álláspontot fogadott el. És pedig a többségünk, a többségünk júliusban fogadta ezt el. A regionális és a helyi hatóságok támogatják ezt az újonnan javasolt eszközt. Mielőtt folytatom, röviden szeretném még megemlíteni, hogy hogyan készítettük elő a véleményüket. Egy nagyon összetett dologról van szó. Éppen ezért számos konzultációt folytattunk a DG Movie képviselőivel, a különféle érintettekkel, a helyi testületek képviselőivel, szakmai testületekkel tárgyaltunk, ezen kívül még számos kontaktusunk volt az Európai Parlamenthez is, az előadókhoz, ezen kívül nagyon sok más szakértővel különféle szinteken találkoztunk. Az biztos, hogy nagyon sok támogatást élvez itt az európai összekapcsolási eszköz. Amikor az energia, a közlekedés és a digitalizáció kérdése szóba kerül, üdvözöljük a EUE e áttett hatását, és mindenképpen multiplikátor hatást várunk el az új eszköztől. Az euró kötvényekkel kapcsolatos nézeteket is osztjuk. A mi bizottságunk nagymértékben támogatja ezt az eszközt, és éppen ezért javasolni is szeretnénk valamit. Azt szeretném mondani, hogy az EÖE e alkalmazása ne menjen a kohéziós politika rovására. Tehát főleg, amikor itt a politikai és a partnerségi programokra gondolunk, itt különféle megfelelési kritériumokról van szó. Azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság kifejezésre juttatja, hogy a 10 milliárd euró a kohéziós alapokból figyelembe veszi a nemzeti kvótákat, amelyek a tagállamokra vonatkoznak, mármint hogy megfeleljenek a kohéziós alapok előfeltételeinek. Úgy gondolom, hogy ez összefügg azzal, amit a bizottság és az Európai Parlament regi bizottsága is mond. A bizottság számos alkalommal hangsúlyozta véleményét, hogy mindenképpen kompromisszumot, konszenzust kell itt találnunk. Reméljük, hogy az érintett szakbizottságok tagjai is osztják ezt a véleményt. A költségvetési szempont roppant fontos a helyi és a regionális szervek számára, hiszen meg vagyunk győződve arról, hogy ennek az eszköznek nagyon nagy hatása lesz a helyi költségvetésekre. Ami pedig az alkalmazásra vonatkozik, a helyi és regionális testületek számos területen felelősséggel bírnak, és éppen ebből az okból fakadóan a helyi és regionális hatóságokat is be kell vonni a döntéshozatali folyamatokba, amelyek az európai összekapcsolási eszközzel függenek össze. Ezen kívül végezetül szeretném még elmondani, hogy nem alkalmazhatjuk ezt az eszközt, amennyiben a helyi és a regionális szervek nem vesznek részt benne. Éppen ezért szeretnénk a tagállamokat ösztönözni, hogy a lehetőségükre álló administratív segítséggel éljenek. A véleményünkben azt is kifejezésre jutottuk, hogy eh, itt a elsőn jövők kapják a prioritást. Tehát viszont új akadályt is látunk ebben. Most szeretnénk mindenkinek megköszönni ezt a hozzájárulást. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az árnyék előadók a TRAN és az ITRE részéről de most szeretnék a listán most végigmenni, és akkor utána szeretném kérni a hozzászólni akarókat, akiket felsorolok. Mr. Danielis, Mr. Ertog, Ertog, Mr. Kumutsatsos, and from ITRA I have got... És az ITRE-től. Odi. Can you know in... Akkor szeretne felszólalni valaki, feltenni a kezét? jelezni. Az ITRA árnyék jelentéstevője, igen. Rendben. Akkor menjünk tovább, és ezt lezárjuk. Pri az úr, igen, de ő árnyék előadó. Oké. Okay. Rendben. Akkor Birkur, az első az ITRE árnyék előadója, és az ITRE-vel kezdjük udvariasak leszünk. Három percet kap mindenki. Grazie, Presidente, io ho chiesto la parola. Köszönöm szépen, elnök úr. Én már az elején kértem szót. Szeretnék köszönetet mondani, gratulálni a három jelentéstevőnek a jelentésért, amely nagyon nagyban javítja a bizottság javaslatát, sokkal érthetőbb, világosabb, maga a javaslat és a kritériumok és a garanciák is, illetve az eszköz, pénz, pénzügyi eszköz tekintetében is sokkal világosabb. Nos, nagyon egy, egyetértek azzal, hogy Európát össze kell kötni önmagával, ennek mindenképpen hangot kell adni, olyan projektekre van szükség, amely tényleg hozzáadott értéket teremtenek Európában. Ezért kell erre koncentrálni, a finanszírozást, a lehet, és nagyon fontos, hogy olyan projekteket alakítsunk, amik tényleg életképesek, nem sajnáljuk a költségvetés másfél százalékát a különböző tanulmányokra szállni. Három fontos ágazatról van szó, ez mind a három hozzájárulhat a gazdaság növeléséhez, energia, telekommunikáció, illetve közlekedés a három ágazat. Az Európai Hálózat finanszírozás eszközzel kapcsolatban alapvető fontosságúnak tartom az, hogy a tízes cikkről hogyan vélekedünk, a társfinanszírozás arányáról, arányáról van szó három ágazatban. Itt magasabb a társfinanszírozás aránya, mint a éghajlatváltozási csomagban, illetve a 2020-as csomagban. Tehát olyan projektekre van szükség, amelyek megfelelnek az említett stratégiáknak, csomagoknak, illetve környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóak. Nagyon fontos lenne a listánról azon projekteket kiválasztani, amelyek megfelelnek ezen kritériumoknak. Úgy vélem, hogy az 54-es mobilitás megfelel annak, amit az energiainfrastruktúrák iránymutatásairól szóló dokumentumban olvashatunk. Ezek mind közérdekű szolgáltatások. Úgy vélem, hogy ezek hozzájárulnak az európai integráció fejlesztéséhez, illetve a, a különböző célok fenntarthatósághoz. Nagyon fontosnak tartom még a kockázatok felmérését, hogy ne kerüljünk kockázatos helyzetbe pénzügyi szempontból, amikor kijelöljük az energetikai projekteket, tehát hogy pontosan melyik, melyik kap támogatást, akkor erre is figyeljünk oda. A közlekedési ágazatban fontosnak tartom a tengeri autósztrádák kialakítását, horizontális projekteket. Oda kell figyelni arra, hogy a vasúti hálózatot úgy alakítsuk ki, hogy az a kikötői hálózattal is össze legyen kötve. Nagyon komoly hiányosságok vannak itt, sajnálatos módon régóta szenvednek ezektől a problémáktól az európai kikötők. Köszönöm, Pirilló úr titkárságtól kérem, hogy a stopper órát kapcsolja be. de Debaker úr következik. I would also like to thank the rapporteur starting off. I think they did a very fine... Köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőknek. Jó munkát végeztek. Nehéz körülmények között, nehéz ö, témában. Meglátjuk, hogy pontosan mennyi pénz jut majd az Európai Hálózat finanszírozási eszközre, de tegyünk úgy, mintha már meg lenne a pénz, más opciónk nem nagyon van. Nézzük a közlekedési részeket. Fontos, hogy itt egyelő viszonyokat teremtsünk. Gondot jelentene, hogyha a közlekedési módok egymással versenybe kerülnének, a közlekedési igények azonban növekednek, tehát mindegyik közlekedési módot ugyanúgy föl kell kerülni, például a belvízi hajózást, illetve az autópályákat ugyanan elbírálás alá kell venni. Nézzük a, folyosókat, hogyha regi- nem regionális célú kiterjesztés a cél, azt hiszem erről már beszéltünk, aztán ott van a 49-es módosító. Szerintem a TNT útvonalakkal túlságosan gyenge a kapcsolat, Szerintem ezt a, ezt a kapcsolatot kéne megerősíteni. Nézzük az innovatív finanszír, pénzügyi finanszírozási eszközöket. Több ilyen van, és nagyon fontos az eszköz szempontjából, hogy meglegyenek ezek a pénzügyi eszközök. Néhány dolog, amivel nem tudunk egyet érteni. 64-es módosítás, a, a korlátozott mozgás, a mozgás korlátozottak hozzáférhetőségéről van szó, nem pont ide tartozik ez. Aztán 75-ös módosítás, szerintem, amit a jelentéstevők mondanak, az nem olyan szigorú. Fontos, hogy a megfelelő ütemterv szerint történjen meg a projektek elkészítése. Aztán horizontális prioritásként kéne, hogy szerepeljen a tengeri autópályák témája. Aztán jó lenne, hogyha az innovációra és az új technológiákra jobban odafigyelnénk a közlekedésben, és ez a Horizon 2020-ban is így van. Értem, hogy nem lehet mindent beletenni ebbe a hálózatfinanszírozási eszköz. Még egy dolog, ami, ami szerintem nagyon ö, kényes kérdés, a, a kohéziós alap 10 milliárdja, szerintem megoldható ez a kérdés is, hogyha erre a ringfencing eszközre nemet mondunk, ez nem azt jelenti, hogy ez az összeg automatikusan visszamegy a kohéziós eszközbe, hanem inkább annak nagyobb a kockázata, hogy ez eltűnik az európai költségvetésből, és nekünk, mint parlament, ez ellen kell felemelni a szavunknak. Ha már itt van a regis kolléga, jó lenne, hogyha ő is segíteni abban, hogy megvizsgálnánk, hogy a kikötő politikában hogyan használtuk fel a finanszírozást. Köszönöm. Köszönöm, Szaori asszony, három perc. Merci, monsieur le... <clears throat> Szaori úr. Président, je voudrais... Elnök úr, köszönöm a szót. Én is köszönetet mondok a három előadónak azért, hogy ilyen kiválóan együttműködtek egymással. Van egy kérdés a gondolataim között vajon nem tévesztünk ezt szem elől egy jelentős beruházási tervet. A 42-es módosító azt mondja, hogy 1000 milliárd eurós beruházási tervre van szükség. Ugye az előadás, előadók figyelmét feljövöm a kapcsolatra az 1000 milliárd és az 50 milliárd közötti kapcsolatra. Nem tudom, hogy megfelelő erőfeszítéseket tesznek-e az innovatív finanszírozás vonatkozásában. Vannak, akik például úgy oldották meg a vidék villamosítását, hogy adókat vetettek ki. Nem tudom, hogy az Európai Unió képes-e ilyen jellegű adókat kivetni, de hát de mindenképpen el kell gondolkodni azon, hogy valamiféle költségkivetést alkalmazzunk, és ne csak támogatásokat. Innovatív megoldásokra volna szükség. Úgyhogy tiszteletem az előadóknak, de elgondolkodom azon, hogy nem kellene itt valamiféle merészebb dologra is gondolni. Kramer úr három perc. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, és szeretném aláhúzni, amit Riké úr mondott. A határokon átnyúló forgalom növeli a növekedést, az európai hozzáadott értéket, és fenntartató projekteket kell megvalósítanunk. Nagyon szép célok, de egyiket sem értük el. 30 éve követjük ezeket a célokat, Európában igazából egy ilyen patchwork szőnyeg van. Nézzük meg például a vasúti hálózatot, addig működik, ahol véget ér egy ország. A határna megszűnik, egyszerűen nincs összekötve az európai vasúti hálózat. Megvannak a folyosók, és ott, ahol nagyon drágák, ott előírják, nem folyosóként, tehát például Stockholmtól Palermoig, és igenis a Férmarnon kell átmenni, a Brenneren kell átmenni hozzá, és Ausztria például három évre leállította a projektet, mert nem volt pénze. De nem vonjuk le a konzekvenciákat. Ilyen hosszas projekteken ülünk, nem hoznak semmit. Tehát, hogyha egy erős fúrót alkalmazunk, akkor igazából ki tudunk fúrni egy alagutat, de munkahelyeket nem teremtek. Jobb lenne, hogyha a meglétező hálózatokat renoválnánk, akkor sok munkahelyterem, és sokkal hatékonyabb is vagyok. Éppen ezért ezzel kell foglalkozni számomra egy példa, a Bécs-Balti folyosó a Alföldön keresztül. Tehát ezt sokkal olcsóbban elérhetnénk, és sokkal több munkahelyet is teremtettünk volna. De mit csinálunk? Szemeringen alagutat építünk, és senki nem tudja, hogy mikor lesz kész. Hirtelen nem beszélünk a zajról. Itt is takarékoskodhatnánk. Az infrastruktúrára 10 milliárdot szánunk. Az európai járművekre igazából 3-4 milliárdot kellene költeni, hogy csökkenjen a zajkibocsátásuk, de nem foglalkoznak vele. A transzeurópai hálózatokban a zaj játszik szerepet. És szerintem itt is mindenképpen szerepet kell, hogy kapjon. Tehát ez a Stockholm Palermo folyosó miért nem Rostokon átmegy? Miért nem használjuk a két svájci alagutat, az egyik már készen, a másik két év már Miért nem lehet ezeket alternatívaként használni? Folyosókat választottunk ki, és nem pontos szakaszokat, útszakaszokat. De pont ott vagyunk, ahol a milliárdos projektek vannak. Ez lehet, hogy használ a bankoknak, használ az építkezési lobbinak, de közlekedés politikailag 20-30 év múlva látjuk az eredményeket. Tehát nem több pénzre van szükség elsősorban, hanem más politikára. Az elmúlt években 30-40 projektet nem tudtunk véghez vinni, és hogy ezeket a következő években végrehajtsuk, tanulnunk kell a múlt hibáit. Köszönöm szépen, ezek voltak az árnyék előadók. Most, hölgyeim és uraim, tehát jönnek a többiek. 9, 10, tíz felszólalónk van, kettő perc időt kapnak, a bizottságonak is e, időt szeretnék hagyni. Gross úr lesz a következő. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadóknak a munkát. És itt a Trant bizottságban világos a véleményünk a témához. És itt még elég sokat vitatkozhatunk is a dolgon. De mégiscsak új kezdeményezést nyújtott be a bizottság. Ismerjük a kihívást. Három pontot szeretnék vázolni. Először a projektet önmagát. Természetesen javíthatjuk a listát, megváltoztathatjuk a listát, azonban egyet tudnunk kell. Olyan projektekről van szó, amelyeket szoros együttműködésben eh, a tagállamokkal oldunk meg. Ezt a pontot mindenképpen szeretném kihangsúlyozni. Ezekkel az országokkal a prioritásokról is vitázni kell. Az együttműködés számomra nagyon fontos volt. Miért? Azért, mert hogyha holnap itt csökkenteni kell a forrásokat, akkor nem arról van szó, hogy az országoknak el kell mondani, hogy csökkentsék a forrásokat, hanem arról, hogy arról is szó van, hogy projekteket is törölniük kell. Ez egy nagyon fontos különbség ahhoz képest, amit a vita során hallottunk. Ezt mindenképpen erősebben szeretnénk kidomborítani. Természetesen a következő évek pénzügyi fejlődésének része vagyunk, és gazdasági nehézségben is vagyunk, ez is igaz. Válaszokat kell találnunk ezekre a kérdésekre, és én is egyetértek Dominik Rikével. nagyon sok kihívás van, ezekre pedig közvetlen válaszokat kell adni. Az utolsó megjegyzésem, tehát főleg ami a Regi Bizottságban képezte vitatárgyát. Itt a közlekedési bizottságban is tudnunk kell, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy zárt egységet képezzünk a három bizottság között, és itt a kohéziós 10 milliárdról van szó. Szerintem lehetséges a kompromisszum, amennyiben központosított módszere dolgozunk. De ezeknek az országoknak el kell mondani, hogy amit beadnak, és hogyha korrekt módon elvégzik, akkor megtérülnek ezek a források. De tudnunk kell, hogy a konkurencia sem alszik. Az nem működik, hogy bizonyos országok pénzeket igényelnek, de nem használják fel ezeket, és itt a kompromisszum lehetősége. Ez az egyetlen esélyünk, hogy a tanácssal szemben hitelesek maradjunk, és hogy ne veszítsünk el néhány milliárdot. Köszönöm szépen! Még eddig senki nem tartotta az időt, ez katasztrófa lesz. Megadom a szót három perc. Először is szeretném megköszönni az előadók munkáját. Köszönjük, hogy, hogy jelentős mértékben megfelelő javaslatokat tettek az európai összekapcsolási eszközre vonatkozóan. Ez jó irány ami az európai eh, pénzügyi keretnek a csökkentését illeti. hogy az emberek általában azt mondják, hogy több, több Európára van szükség, de egyúttal úgy tűnik, hogy a szövetségi szinten kevesebb a pénz. Úgy tűnik a számomra, hogy rendkívül fontos a folyosók fenntartása, hogy ezek megmaradjanak, a az előadók, előadók azt mondják, hogy ha elveszítjük ezeket a folyosói platformokat, akkor elveszítjük a hozzáadott európai értéket, hogy nevezetesen nem tud létrejönni a hálózat. A második észrevételem a kohéziós alapnak a sorsa. Grossúr észrevételére reagálok, amit az előbb mondott. Igen, valóban kompromisszumra lenne szükség. Van 10 milliárd, illetve van az európai összekapcsolási eszköz. Mindenképpen versenyre van szükség a, termek, a termékek létrehozásával kapcsolatban. A tagállamok szeretnék, hogyha visszakerülne a 10 milliárd a saját nemzeti költségvetésekbe. Emlékszem egy Jack London történetre, volt egy drágakő, de hát végül is ez kudarcra volt ítélve a kohéziós alapoknál, hogyha 10 milliárd visszatér a tagállamokhoz, akkor ez gyakorlatilag kicsúszik a kezünk közül, elveszítjük ezt a pénzösszeget. Tehát, hogyha e, az összekapcsolási eszköz, e, akkor e, ezt ki kell használnunk. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm az előadók munkáját, úgy gondolom, hogy sikeresen végezték a dolgokat. Ez a költségvetésre vonatkozik. Eddig igazából egy üres doboz volt. E, nagyon fontos szerintem is a vita a 10 milliárd e, kohéziós alap összeggel kapcsolatban e, összes, vessük össze erőinket, hogy oldjuk meg ezt a problémát. mindenképpen valamiféle központi európai menedzsmentre van szükség. Szükségünk van arra, hogy a projektekhez meglegyen a megfelelő finanszírozás. Úgy gondolom, hogy az előadók jó munkát végeztek. Néhány részletre szeretnék kitérni a tízes cikkel kapcsolatban, szinergiák a transport, energia és a telekom projektek között. 10 százalék plusz együttfinanszírozás lesz, ez az elképzelés. A legjobb elosztási kulcsot kell megtalálnunk, hogy sikerre juthassunk. Az európai összekapcsoló összekapcsolási eszköz és a tenték között meg kell találnunk a megfelelő összekapcsolódási lehetőséget, az együttfinanszírozásra kapcsolatban eh, pozitív dolog, hogy eh, felvették a vasúti szektoron belül az interoperabilitás kérdését. A, úgy gondoljuk, hogy a csökkent eh, mozgásképességűek jobb szolgáltatást kapnak. Vidál úr! Köszönöm, elnök úr! Az európai infrastruktúrák finanszírozásának problémája nem új keletű, de a helyzet azóta sokat javult. Vannak olyan kormányok, amelyek az infrastruktúrális beruházásaikat alaposan megnyírbálták, ez megköti a kezünket, és a, az, az a bank, amely arra, amely hivatni, segíteni, segíteni hivatott a projektet, az államadóságokkal küzdik. Nos, meg kell keresni az innovatív finanszírozási eszközöket. Nagyon dúsnak és innovatívnak kell lennünk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Aztán még egy dolog, vannak olyan módosítók, amelyek a, arra utalnak, hogy fontos a verseny torzító intézkedések elkerülése olyan projektekre van szükség, amelyek igazi hozzáadott értéket adnak, el, előtérbe kell helyezni a szinergiákat, és fontos még az interoperabilitás, ez alapvető, már önmagában is rendkívül fontos. Jónak tartom, és erről is szólnak módosítók, hogy az Európai Parlamentnek fontos szerepe van ebben a folyamatban, mint költségvetési hatóságnak, és hát éppen ezért nagyon fontos, hogy a bizottság döntéseiről mi hamarabb tudomást szerezzen az előzetes, illetve az ex post eredményekről is mindenképpen tájékoztatik el a parlamentet. Hát elég nehéz dolgot vállalunk most fel, és az a kérdés, hogy társaink hogyan viselkednek. Köszönöm, Ford asszony következik. Köszönöm, próbálom gyorsan mondani, csak két perc van. Az infrastruktúra beruházási kérdés nagyon érdekel engem, illetve a szűk keresztmetszetek megoldása. Tudom, hogy nem akarunk most ismét, nem akarjuk most ismételten megnyitni a törzshálózat kérdését, de a körshálózatnak vannak olyan részei, amelyek amelyek szélsőségesen ö, szűk, keresztmet, szűk keresztmetszetté váltak, de jó lenne itt egy kis rugalmasság, hogy ezt meg tudjuk oldani. Jó lenne, hogyha a teljes hálózatban megszűnnének ezek a szűk keresztmetszetek. Aztán a különböző kikötők mögötti ö, ipari területekről, illetve az egész hinterlandról is szó van, tehát nem csak a, kerül, nem csak a kikötőről van szó, tengeri kikötőkről, hanem a mögötte álló iparról is, vagy emberekről is. Vegyük észre azt is, hogy az EU még nem EU-s tagok, nem EU-s államokkal is kereskedik, tehát a kereskedelmünkről is szó van. Jó lenne, hogy a kikotók, kikötőkkel foglalkoznánk, és mondom, nem csak EU belüli viszonylatban, hanem EU harmadik állam viszonylatban is, hogy valóban fogjon a kereskedelem a kikötőkön keresztül. Aztán széles sáv, erről sokszor beszélünk a szakbizottságban, és örülök annak, hogy annyiszor van erről szó. Itt azt kell elérni, hogy a vidéki területeket ugyanúgy támogatjuk, mint a városi területeket ezeket a vidéki területeket lehet ne, legnehezebben elérni a privát tőkével, privát beruházása, hogy ezeket a területeket nem fejlesztjük a, a különböző ö, állami vagy e-, EU-s pénzekért, akkor ez oda vezet, hogy két sebességű lesz a gazdaság. Köszönöm. De Grandes úr következik. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy tetszik nekünk a jelentés. Nagyon komoly, szigorú jelentés ez, és hát sajnálatos módon realista is. Európának olyan infrastruktúrára van szüksége, amely összeköti az Európai Unió különböző régéit. Ez itt az alapötlet, hogy megfelelően tudjanak fejlődni a régiók. Ez tükröződik a jelentésben is nagyon fontos a különböző projektek földrajzi szempontú egyensúlyának megteremtése. Aztán a kohéziós alapok a szétosztás formáit jelentik. Jó lenne, hogyha optimálisra használnánk fel a rendelkezésre álló pénzeszközöket. Nyilván nem lesz elegendő pénz ugyanis. Szinergiákat kell keresni a különböző ágazatok között. Örülök annak, hogy prioritást kapnak az egyes mellékletben szereplő projektek. Még egy dolog, elnök úr, hangsúlyozzuk azt, hogy elő kell mozdítani azon tevékenységeket, amelynek célja a vasúti hálózat interoperabilitásának növelése. Bárcsak nem megszorító intézkedései legyen, lennének a tanácsnak, nem megvágná ezt a költségvetést, hanem növelni, hiszen ezzel szava hihetőségünk forog kockán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Correra di Campos úr két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Még nem volt időm, hogy alaposan átolvasom ezt a jelentést, de meg vagyok győződve róla, hogy működőképes. Ez a jelentés néhány javaslatot tartalmaz az energia tekintetében, és ezek teljes mértékben szemben állnak azzal, amit az energia jelentésben leírtunk. A mandátumomat, a, tan, a tárgyalásokat be kell fejeznem, és a tanács pedig szeptemberbe, vagy decemberig szeretne itt most eredményt elérni. Ez egy skizofrén megoldás. Itt a 15-ös cikkben eh, megfogalmazottakat, ez a rendelet most teljesen tönkreveri. Hiszen van egy ajánlás, hogy konzisztencia legyen az anyagok között. Ma elfogadtuk ezt a jogalkotási dokumentumot első olvasatban. Tehát a partnereinkkel együttes döntéshozatal van, és két véleményünk van néhány dologról. Az ajánlatom, a javaslatom az, hogy nagyon alaposan meg kell nézni néhány módosítót, és ez a 54-es cikkre vonatkozik, és a 60-asra többek között. Mert ezek függenek össze az energiával. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen nem fognak nekünk hinni. Elveszünk a hitelességünket, hogyha itt két véleményt hangoztatunk. Köszönöm. Köszönöm Cikkel asszony két percre. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să-i felicit pe Köszönöm. Köszönöm szépen. Gratulálok a jelentéstevőknek. Van néhány általános jellegű észrevételen. Úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a projekteknek földrajzi szempontból egyenletesen kell elosztódnia a folyosóknak is, ugyanígy vannak olyan tagállamok, ahol nagyobb a különböző infrastruktúra fejlődési vagy fejlesztési igény, és ez igaz mind a három ágazatra, de főleg a közlekedésre gondolok. Aztán nézzük még a közlekedést. Itt fontos az, hogy a különböző folyami kikötők, illetve a tengeri, foly, tengeri folyosók is öm, prioritásként kezelődjenek. Nézzük azt a bizonyos 10 milliárdot. 10 milliárdot. Jó lenne, hogyha a tagállamok névre szólóan kapnák meg a részüket, így talán elkerülhetjük azt, hogy ne veszítsék el az egyébként őket megillető kohéziós segítséget ezek az államok. Fontosnak tartom, hogy a parlament felvegye a harcot a tanácssal, hogy ne csökkentsék az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetését. Még egy dolog az energia szektorral kapcsolatban. A, a cseppfolyós földgáz terminálokat kell fejleszteni, nagyon sok ilyen van a Fekete-tenger, illetve a földközi tenger környékén. Köszönöm, Komucákos. Köszönöm, Ja. Köszönöm szépen, elnök úr. Érthető okokból nagyon fontos ez a jelentés. Megállapíthatom, hogy a kollégák, akik eddig szót kaptak, is ezt igazolták. És szeretném megköszönni az előadóknak a kiváló munkát eszmecserét folytattunk, hiszen eh, én is a transzeurópai hálózatok tekintetében érintett vagyok. Most eh, Európa összekapcsolódását eh, úgy látom, hogy nagyon sokat fog használni az európai közlekedésnek. Igazából így tudjuk csak a hálózatokat tovább fejleszteni. Tehát ez szinte a közlekedés oxigénje. Az oxigénnél azonban a minőség és a mennyiség is számít. Nagyon lényeges, hogy eh, megfelelő összefüggést találjunk az érdekek között. Most nézzük meg az oxigén minőségét. Két megjegyzésem lenne ehhez. Az egyik az, hogy eh, szükséges fenntartható támogatást nyújtani ezeknél a nagy közlekedési folyosóknál. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a kohéziós alap 10 milliárdját nagyon hatékonyan szeretnénk felhasználni. Tehát itt mindenképpen hatékony, realisztikus kompromisszumot szeretnénk elérni. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen, Komucakusz úr, Tanyélis úr. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους για την καλή... Elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani ezért a kiváló jelentésért. Két rövid megjegyzésem lenne. Teljes mértékben egyetértek az előadókkal a tengeri folyosó szorgalmazásnál is, hiszen ezek a tengeri autópályák nagyon fontosak. Nagyon nagy mértékben kiegészítik a szárazföldi közlekedést környezetbarátok, növekedésképesek. Ezen kívül nem egyirányú utat képviselnek. Most a kohéziós alaphoz is hozzáfűznék valamit. Nagyon hasznosnak tartanám, hogyha tisztázni tudnánk, hogy hogyan néz ki majd a plusz támogatás, és hogy a projekttervezést hogyan folytathatjuk. A társfinanszírozás, tízes cikk, Következő megjegyzésem témája a klímavédelemre szánt összegek. Itt a Komucakosz és az Erdog javaslatot jónak tartom, hiszen itt készítettek egy tanulmányt a klíma hatásokról. Ez nagyon lényeges a transzeurópai hálózatoknál. Tehát azt javaslom, hogy ezen projektek segítségével azokkal is foglalkozzunk, amely még igény tart a 10% plusz finanszírozásra. Utolsó, de nem utolsó sorban, Ertog úr. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Ténylegesen nagyon fontos, és erről szó is esett, hogy meglegyen a pénz egyáltalán, és természetesen ebben a dologban számíthat támogatásunkra. De még egy pontra utalnék, amely kikerült a dokumentumból, ez pedig a zajkibocsátás, és hogy mit akarunk a zajjal. Kolléganők és kollégák az európai szállítási útvonalak leterheltek, és nagyon nagy zajszennyezést jelentenek. Tehát itt mindenképpen európai hozadott értéket kell létrehozni. Minden egyes euró, amit az alcsökkentésbe fektetünk be, nagyon fontos. Tehát, hogyha például egy 10 decibeles csökkenéssel már az emberi hallást jelentősen támogatjuk. Itt a költségek viszonylag nem magasak, tehát mondjuk 1000 euróval, tehát például fel lehet szerelni egy vasúti szerelvényt, és sokkal halkabb lesz. És hogyha ezt az összes európai szerelvényre kivetítjük, akkor ez a költség is szinte elhanyagolható azokkal a kiadásokkal, amelyeket a mobilitásra szállunk. És végezetül pedig egy példát is szeretnék idézni, Svájc példáját. A svájci kollégák 1,1 milliárd eurót fektettek be a szállítási útvonalaik modernizálásába, és az eredménye ennek pedig az volt, hogy az ott lakók egészsége javult, csökkentek a, kér, a költségek, és a polgárok sokkal jobban elfogadják így ezeket a hálózatokat. És hogyha az emberek nem fogadják el a projektet, akkor nem tudunk mit kezdeni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ertag úr. Most akkor a bizottságnak adom meg a szót. Tudni fogják, látták, hogy nagy fegyelemmel betartották a képviselők az időkeretet. Itt két percet adok önöknek is. Először is Paké úrra kezdem, de Grape úr. Paké úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiváló a jelentés, szerintem nagyon erős politikai alap, jó itt a tanácsi vitának az alapjaként számos fontos dolog van a jelentésben. A bizottság ennél fogva hálásan vette a raportőrök munkáját, és az anyag egyébként számos alkalommal javított a bizottság eredeti szövegén. Vannak meglehetősen technikai kérdések, ezekkel majd az előadókkal közvetlenül fog foglalkozni a titkárság, de egyébként a szinergiával kapcsolatos rész nagyon kedvünkre valóra sikerült, hogy gondolom, hogy az európai összekapcsolási eszköz szempontjából ez fontos, itt a részleteket még ki kell munkálni, aztán a komitológiával kapcsolatos pontoknál, Nos, úgy érzem, hogy itt egy, egyfajta hagyományos vitát kell majd lefolytatni a rendelkezésre álló komitológiai eszközökről. Van egy hivatkozás a TNT végrehajtási erre, aztán a hatásvizsgálatra, hogy ex ante, tehát előzetes vizsgálat lesz-e. Ezért az elemért is hálásak vagyunk. Szerintünk az ügynökségnek majd jobban kell költenie a pénzt, és a, hogy úgy mondjam, a maximális hatékonysággal kell kihasználni ezt az eszközt a közlekedésre váltanék. E, igen, itt valóban a szöveg javított az eredeti változaton, a tengeri autópályák, a fogyatékkal élők, csökkent mozgásképességűek, stb. E, a zajjal és az innovációval kapcsolatban elmondom, hogy ezek benne voltak a bizottsági javaslatban is. Egyrészt örülök, hogy milyen nagy összpontosítással kezeli az anyag ezt, de ugyanakkor vannak enyhébb intézkedések a bizottsági szövegben, amelyek ugyancsak jelentős hatással járnának az innovatív pénzügyi eszközök és támogatások, meg a finanszírozás területén vannak észrevételeink, de ezt kétoldalú munkában fogjuk tisztázni. Még egy valami, elnök úr, a Piper úr és mások is említették a 10 milliárd kérdését, a különféle szakpolitikai eszközökre van itt szó. Kross úr is, Piper úr is említette ezt mi úgy gondoljuk, hogy az európai összekapcsolási eszköz ezeket a lehetőségeket is figyelembe veszi, de hogyha vannak más egyéb megoldási javaslatok, ezeket nagy örömmel veszük. Köszönöm szépen, Paké úr. Ez döbbenetes két perc volt. Kollégám, megadom a szót akkor bocsánat, megpróbálom jóvá tenni a plusz 45 másodpercet, szeretnék szót emelni az összekapcsolási eszköz digitális vonatkozásaival kapcsolatban. Az IKT fejlesztése kritikus ahhoz, hogy elérjük az európai 2020-as stratégia célkitűzéseit. A második észrevétel valóban üdvözöljük a jelentés üdvöz, hivatkozásait interoperabilitásra, technikai kölcsönösségre, E, aztán a kereslet e, felkezd, felkeltésére. Mi a magunk e, bizottságában nagyon fontosnak tartjuk ezeket. Végezetül pedig, elnök úr, fontos a pénzügyi eszköz. Úgy van, támogatjuk az előadókat, a széles sáv ugyancsak kiemelten fontos szerepet kell, hogy játszon a összekapcsolási eszköznek a Telekom része fontos, hogy ezzel bevonzuk a magántőkét is. Egyébként egyéb hasonló kezdeményezésekkel nagyon jó tapasztalataink voltak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Inva, köszönöm szépen, elnök úr három pontra térnék ki, először is a 47-es módosító ahol azt mondják, hogy az energiaköltségvetés 80%-a eh, eh, eh, legyen a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos. Ez nem korrekt így. Az unión belül komoly problémákat kell megoldanunk ahhoz, hogy a gáz és az elektromosság megfelelően áramoljon. A célkitűzés az a pénz, eh, a piacok integrációja, az ellátás biztonsága, stb. Ez olyan dolog, amit a bizottság nem eh, eh, támogat, itt inkább fordította látjuk a helyzetet. Az 54-es módosítónál reggel ugye erre szavazott az ITRE, mi pedig támogatjuk az ITRE-nek a reggeli véleményét, úgyhogy itt ne duplikáljunk ennél fogva az 54-es módosítót el kell felejteni. A 67-es, 68-as módosító az együttfinanszírozás intenzitása. Itt számos probléma tapasztalható, különösen az EU keleti tagállamainál, mert ott ott ugye korábban léteztek a, a strukturális alapok nagy intenzitású támogatással. Úgy gondoljuk, hogy Európának ezt a részét sokkal nehezebb összekapcsolni, különösen a gáz vonatkozásában, úgy gondolom tudják, mire gondolok. Az energia szigeteket fel kell számolni. A beruházások megérik majd, mert a végén mindenképpen oda jutunk majd, hogy letörjük az energia árát, és a rendszer rugalmasabb lesz. Nagyon szépen köszönöm. Eh, elnök, köszönöm. Eh, előadók, egy-egy perc jut, nem tudom, hogy ki szólal fel. Eh, Valéan asszony, köszönöm szépen ezt a, az véleményeket, a hozzászólásokat. Úgy érzem, hogy valami közös nézőpontot érzékeltem a jelentéssel kapcsolatban tehát mindenképpen együtt munkálkodás eredményeként születik ez volt meg. A bizottság utolsó észrevétele nem meglepő a számomra, mert a jelentés készítése során ezzel már találkoztunk. A DG Energy-nek szeretném elmondani, hogy ha összesen 10 milliárdja van az embernek, és abból 100 milliárdos beruházást kell megcsinálni, akkor az, az a helyzet, hogy a pénzek a 80%-át nem lehet támogatás formájában rendelkezésre bocsátani. Így nem képződik hozzáadott érték. Úgyhogy itt e tekintetben a hozzáállásunk teljesen ellentétes, de majd megpróbáljuk kimunkálni az együttműködés lehetőségét. Rike úr! Köszönöm, elnök úr! nyilvánvaló, eh, hogy én magam is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásért, az észrevételekért. Nem akarok részletekbe menni, de van néhány észrevételem. Eh, visszatérő témák vannak, hogy eh, vajon elég pénz lesz-e a költségvetésben. Hát, hölgyeim és uraim, az a helyzet, hogy ezért meg kell harcolnunk politikai értelemben, a tanácsban is, meg itt is, Ugye meg kell harcolnunk azért a költségvetésére, amire szükségünk van. Piper és Gross teljes szívvel egyet tudok érteni. Meg kell találnunk a DG Regivel a kompromisszumot. Nem elfogadható, hogy két intézmény két irányba húz, úgyhogy meg kell találnunk azt a megoldást, amely mindkét fél számára kielégítő. A többit majd máskor betöljük meg. Ajánl Szender asszony. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik hozzátettek valamit a szöveghez, illetve a munkához. Örülök minden módosítónak. Még egy dolog, a parlamentnek bizonyos elvekhez kell tartani magát a tanácsal szembeni vitában, költségvetési szempontból nem engedhetők, illetve egységesnek kell lennünk. Nos, most is vannak terítéken javaslatok. A regi mandátumán kell még alakítanunk, dolgoznunk, akár tetszik, akár nem, ezt kell felhasználnunk, pedig voltak olyan kollégák, akik eh, halára ítélték volna ezt a javaslatot. Azt hiszem, talán el kell mélyíteni ezt a vitát, hogy tényleg a három szakbizottság egységesen tudjon fellépni a költségvetési társhatósággal szemben. Köszönöm! Miután nem mondanám a formalitásokat, társelnökön felé fordulok. Szeretne valamit mondani? Nem? Jó, akkor nézzük. Az elnökök értekezlete határozatot április 12-én a módosítókat a több éves pénzügyi keretben nem, módosítóknak nem szabad tartalmazni a számadatokat, így aztán ilyen irányú módosítókat nem lehet benyújtani, tehát a CEF-fel kapcsolatban sem. Azonban a százalékos arányokról lehet módosítókat benyújtani, tehát a eloszlásról. Október 4-ig lehet módosítókat benyújtani, november 5-én fogjuk ezeket megtárgyalni, amikor az ITRE lát minket vendégül, és aztán november 27-én lesz a szavazás, aztán a plenárisra valószínűleg januárban kerül ez, attól függ, hogy beomlik-e a mennyezet. Megköszönöm mindenkiről, hogy ilyen fegyelmezett, fegyelmezett volt, betartották a hozzászólás időt, megköszönöm, megköszönöm az ittre és kollégáknak, hogy eljöttek ide, és köszönöm a tolmácsok munkáját is, ezen lezárom az ülést.